rugalmasság eszköz miatt, hiszen nem lehet száz százalékig átsorolni pénzeket egyik sorból a másikba. Előfordul, hogy nincs teljes végrehajtás, de olyan nem lehet, hogy több pénz van szükség nagyobb költés miatt. Ez a költségvetés paradoxona, hogy például a kohéziós területen képtelen kompenzálni a sok pénzt a 27 ország számára, de egy kis többlet azért mégiscsak van, 133 millió, millió euró az úgynevezett automatikus, illetve nem automatikus átcsoportosításokból. A kifizetésekről szólva, ez is tipikus, hogy a pénzügyi tervezés időszak végén megint majdnem 100%-os, tehát 99,9%-os a teljesítés, egyes ágazatokban tipikus az alulteljesítés, és ezt, amit, amit túlteljesítés volt, onnan át lehet csoportosítani. 5,3 millióval többet fizettünk ki, mint 2010-ben, és 5 milliárd követelés lehetett volna kifizetni még december 27-éig. Decemberben volt bőven idő, mivel voltak ugye előirányzataink, és így hirtelen kevés lett a pénz, 5 milliárd eurónyival nem fizettünk, pedig lehetett volna fizetni kevés lett a pénz, és ez a, a költségvetési rendelet rugalmatlanságából fakad. Hogy mivel adódhatnak gondok 2012-ben, azt szeretném itt most felsorolni. Ugye verseny van. A nagy programokkal van baj, az európai gazdasági újjáépítési transeurópai hálózatos programokkal, illetve a egyes atomerőművek leállítása miatt az egyá szekcióban késedelmek vannak és alulteljesítés. Az 1B fejezetben egyértelmű, hogy több pénzre van szükség 2011-ben, ami alulteljesítést mutat, az megint a nagy projektek ö, köre a kohéziós alapokon belül. A vidékfejlesztésben is volt néhány késedelem a Life Plus programban. A három a fejezetben a kiszámíthatatlansággal volt gond, hogy nem lehetett tudni, hogy a menekültügyi alap és visszatérítési alap mennyi pénzt igényel, de ez megint csak érthető, ez egy olyan típusú kiadás, amely nem jósolható tökéletesen. Ami pedig a külkapcsolatokat illeti, az elősatlakozási támogatósokkal volt némi gond, más területekkel is, de ezeket kell kiemelni. A külügyi kapcsolatokban egyébként nagyon nagyok a különbségek az alterületek között. Egyes alterületek még sokkal több pénzt igényeltek volna, mások pedig nem tudták elkölteni a pénzüket. Itt van a legnagyobb különbség az egyes alprogramok mm, teljesítése, teljesítési szintje között. Ami késett és alul teljesült, azt persze kompenzálja, a túlteljesítés, illetve hát az átcsoportosítások révén, amiben a parlament is segít nekünk, némi különbség kiegyenlíthető. 200 milliónyi támogatást fizettünk ki a 2011-es költségvetésből az életre tartó tanulásra és Erasmusra külön, a szociális alapra, a regionális alap is kapott pluszt, és ami örvendetes és érdekes, hogy ezeken a területeken több pénzt tudtunk adni, mint amennyi eredetileg elő volt irányozva a költségvetésben, transferek, átcsoportosítások révén, és ezek mind a növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló programok voltak. Aztán itt van még egy érdekes diagram, itt egy kicsit levegőt kell vennem, mielőtt elmagyarázom. A piros szaggatott vonal a költségvetés, a piros vonal a 2011 és 12-es tervezett költségvetés, a, a szaggatott vonal pedig a tervezett költségvetés, a javaslatunk a tervezetre, a zöld pedig a végrehajtás mutatja. A a gyakorlati végrehajtás soha nem lehet több, mint a költségvetés vonal, tehát nem mehet fölé, de 2011-ben legitim kérések történtek a visszatérítésre, és ezért ez jóval túlment még a tervezett szaggatott vonal által mutatott költségvetésen is, tehát alul becsültük az igényeket, főleg a kohéziós alapban. Tehát itt nem túlbecsültük őket. Korábban mindig azzal vádoltak minket, hogy túlbecsüljük az igényeket. Egyértelmű ebből az ábrából, hogy alulbecsültük az igényeket, több pénze volt szükség, és át kellett csoportosítani. És ezek elfogadott, sőt végrehajtott programokat tükröznek nagy részt, különösen 2011-ben, és mondom, még ez több volt ez a konkrét igény, mint a költségvetés tervezet, illetve a 2012-re tervezett költségvetés is. Tehát ebből gondok adódnak majd 2011-ben is, de 2012-re. A következő grafikon is elég sok mindent elárul. Decemberben látható, hogy megugrott a végrehajtás 2011. decemberében. Beszéltem már önöknek erről, hogy három hét alatt 15 milliárd eurónyi követelés futott be hozzánk, és eh, hát megpróbáltuk elemezni, hogy mi van emögött. A vörös vonal mutatja azt, hogy konkrétan mennyit fizettünk ki, mennyire mennyit voltunk képesek kifizetni, a zöld pedig azt mutatja, hogy mennyi volt a legitim 27 országból befutott követelés, mondom, főleg december utolsó három hetében. Nem ezt akartam mutatni, elnézést. Ezt. Ezek azok az országok, amelyek utolsó pillanatban küldték be a számláikat, és akiket nem tudtunk kompenzálni még 2011-ben. Ezt megpróbáljuk megtenni 2012 elején. De ezek az országok gondba kerültek, Spanyolország, Olaszország, és eleve gondban a Görögország és Portugália, tehát pont a válságban levő országok, a többiek talán nem eh, ilyenek, de ezek között az összes válságos ország ott van, és láthatóan a likviditás eh, hiánya okozza ezt. Beszéltünk a madridi, aténi, lisszaboni pénzügyminisztériumokkal, és várnák, várják most is a kompenzációt, a likvid pénzt, és pont nekik nem tudtunk folyósítani, mert túl késen, későn nyújtották be az igényt. Ugye a költségvetési rendelet ezt nem engedi meg, és több mint 10 milliárd eurót nem tudtunk kifizetni. Most március 15 éig ebből már 6 milliárdot kifizettünk, Görögországot elsődleges prioritással kezelve. Görögország megkapta már a teljes összeget érthető okokból. Tehát a 10 milliárdból 6 milliárdot mondom már kifizettünk, de világos, hogy a még ki nem fizetett összegek most akkor máshol okoznak likviditási és cash flow problémákat. És álljunk meg még egy kicsit ennél a táblázatnál. Tudjuk már, hogy mi volt a dolog mögött. Több ok is indokolta azt, hogy 2011 végén ennyire megugrott. Nem volt teljesen kiszámítható ez a dolog. 5 milliárd eurónyi követelés mindig szokott lenni az év végén, de most 15 milliárdot követeltek hirtelen, és ennek az az oka, hogy azokat az országokat, amelyek bajban vannak, kedvezményben részesítettük, és 95%-os társfinanszírozást is felajánlunk nekik adott esetben. Ezek azok a... Ugye általában 85% a legfelső határ, de most a válságban levő országok 95%-os brüsszeli támogatást is kérhetnek. Még Magyarországgal zajlanak a tárgyalások, de például Lettországgal például abban döntöttünk, hogy ők nem használják ki ezt a plusz 10%-ot teljesen, mert ha magasabb a társfinanszírozás Brüsszelből, akkor kevesebb lesz a projekt, és Lettország inkább szerette volna megtartani a projektjei számát, mint sem mindenhol kérte volna ezt a magas brüsszeli társfinanszírozási arányt. De Görögország kért ilyet, Írország, Portugália kért ilyet, és több mint 400 millió eurót fizettünk ki tavaly ilyen címen, és már idén is 300 milliót. Ezzel megpróbáljuk felgyorsítani a programokat. Konkrét oka van ennek, hogy majd jövő decemberre már ezek többé-kevésbé elkészüljenek, végrehajtottságuk magasabb szintű legyen. Az M plusz 2 szabály alól Olaszország és Spanyolország próbál menekülni, de ez, ez nem lehet. Pénzt fognak veszteni, hogyha 2013 végéig nem költik el a folyósított pénzeket. Tehát próbálunk mindenféle eszközzel gyorsítani a programok végrehajtásán. December 27-én, 8-án, 9-én is még vártuk tőlük a reakciót, és nem reagáltak, pedig tudhatnák, hogy milliárd euró milliárdokat fognak elveszteni, hogyha ilyen késedelemben vannak. Ez az ábra pedig a harmadik okot mutatja, hogy, hogy a késedelemnek mi az ára. A zöld vonal a 2000 7 és 13 közötti pénzügyi perspektívát mutatja, a kék vonal pedig a 2000-től 2006-ig terjedő időszakot. Az új generációs programok időben elkezdődtek 2006 után, késedelem nélkül. Gyakorlatilag 2007-ben és 2008-ban azonban késedelem keletkezett, most aztán utána felgyorsult a végrehajtás, de lámlám, -lám, a késedelemnek már eddigre is költsége keletkezett, mert ha későn egyezünk meg, akkor a költségvetési terv is sérül, és ennek ára van. Ha 2006-ot összevetjük 2007 2007 2007-2013-as időszakkal, és ha 14-20-ra is gondolunk, akkor ebből az látszik, hogy időben meg kell egyeznünk, mert a kései kezdés a programok új generációjánál költségeket, többletköltségeket okozott, és okozhat is. Ezek a ki nem fizetett előirányzatok. Nehéz itt a színeket pontosan megnevezni. Mondjuk úgy, hogy a rózsaszín oszlopok azt mutatják, hogy 2000 és 2006 között, vagy ez nem rózsaszín? Eredetileg rózsaszín volt. Nos, látható ebből, hogy a hátralékos kötelezettségvállalásokat megpróbáltuk időben kifizetni, ez még viszonylag jól nézett ki. De aztán felgyűltek 2007-2013-as időszakban a kifizetetlen, kifizethetetlen kötelezettségvállalások, és a, a sárga, illetve a zöld közötti ö, szakadék ezekben az években megnőtt. 2011-re pedig nagyon magasra nőtt mind a kettő már, a kifizetetlen kötelezettségvállalások aránya 2007-ben ugrott meg, ez több milliárd euróval, 225 milliárd euró, ugye, amit ugye, majdnem kétszerese a teljes költségvetésnek, és ezt a problémát görgetjük magunk előtt a következő tervezési időszakra is, a kifizetetlen kötelezettségvállalások problémáját. Nézzük meg a jogi kereteket, amelyek között mozgunk. Az előzetes kifizetések arányát, a kutatási támogatásokat 45 napos szabály alapján megpróbáljuk elkerülni az N plusz 2, N plusz 3 szabály okozta problémák ismétlődését. 2000 13-ra fog lejárni a 2010-es időszak, és az, ez megint csak Portugáliát és Görögországot fogja súlyosan érinteni. Még egy grafikon mutatnék, ami azt mutatja, hogy hogyan lehetne elkerülni a pénzek visszafizetésének kényszerét 2013-ig. 2011-12 ben már látták a, a végrehajtási aranyokat. Még lesz egy ülésünk, még mielőtt a, a költségvetés tervezetét 2014-re vonatkozóan majd bemutatjuk. Ott is foglalkozni fogunk azzal, hogy a kötelezettségvállalások felgyűlését hogyan lehetne csökkenteni. Na vonjuk le a következtetéseket. Várhatóan az év végéig valamilyen rugalmasságot kell vinni a költségvetési rendeletbe, az alulköltekezési helyzetek miatt, illetve a túlköltekezési igények miatt. Decemberben különösen élesen jelentkezik ez a probléma, amikor sem a parlament, sem a tanács nem működik rendesen, és pont ekkor ö, szembesülünk a problémával, Erről már kiadtunk egyébként egy non-papert, hogy mi mit javaslunk megoldásként, és mind a 27 tagállam pénzügyminiszterének küldtünk egy levelet, könyörögve nekik, hogy ne december végén küldjék be igényeiket, hanem rendszeresebben és időben, mert akkor képtelenek leszünk az év utolsó napjaiban a visszafizetéseket teljesíteni. És ha önök is megnézik a költségvetési rendeletet időben, akkor 2012-ben elkerülhető lesz ez a probléma. lesznek 2012-ben is cashflow problémák. Több mint 10 millió eurót görgetünk magunk előtt a múlt évből, és egyes szolgálatok már jelzik is, hogy a kutatásban például pénzhiány lesz 2012 közepétől már, és ahhoz akkor költségvetés módosítást kell majd eszközölni, látható már most is, de arról majd tárgyalni kell, válságos időket élünk, forráshiány van, megszorítások vannak, tehát az európai költségvetés hitelessége is egy önérték, és ha hitelesek akarunk maradni, akkor akkor a legitim visszatérítési igényeket ki kell fizetnünk, ez a hitelesség része, ezen leszünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, biztos úr. Mielőtt megadnám a szót a felszólalóknak, Klukász asszonyt szeretném üdvözölni körünkben, aki a jelentéstevő a régiók bizottságában a több éves pénzügyi keretreformjával kapcsolatban, és nem sokára meghallgatjuk majd őt. Azt hiszem, hogy a biztos úr beszámolója és a rövid vita, amely ezt követi, a Régok Bizottságát is érdekelheti, hiszen egy félelmetes problémával szembesülünk, különösen a strukturális alapok, a regionális alapok és a kohéziós alapok tekintetében. Giovanni Lavia jelentéstevünk kért szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a beszámoló, amit Lewandowski úr az imént bemutatott, nagyon hasznos volt, hiszen lehetővé teszi egyrésztről azt, hogy már az év kezdetétől azonosítsuk azokat a nehézségeket, amelyek a kifizetéseket érintik majd 2012-ben, hogy már előre láthassuk, hogy 2012-ben milyen problémákat kell majd kezelnünk annak érdekében, hogy megfelelően tudjuk zárni a pénzügyi évet. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy vannak olyan problémák, amelyeket meg lehet oldani, mint például a világos igény a rugalmasságra, az év végi eljárásokat illetően. Ezeket illetően a biztos úr elmondta, hogy elindult egy folyamat, amelynek a célja, hogy az évvégén nagyobb rugalmasságot biztosítsunk. Láttuk a nagyon magas végrehajtási szinteket, 99,7% volt ez 2011-ben, sokkal magasabb, mint a korábbi évben de láthattuk azt is, hogy a költségvetés egyes fejezeteiben sokkal többet költöttek, mint amennyit programoztunk. Ez rendkívül nagy érdeklődésünkre tart számot. Aztán vannak persze kedvezőtlen hírek is, mert amikor láttuk ezt a párhuzamosságot a 2006, 2007, 2013-as időszakban, az, hogy a kifizetések, illetve a másik vonal párhuzamossága hogyan alakul ebben az időszakban. Láthatjuk, hogy a többéves pénzügyi keret vége felé nyilvánvaló, hogy van egy fellendülés, és aztán az időszak végén elérjük a 100%-os szintet. Tehát a kifizetések témáját nyilvánvalóan nagyon figyelmesen nyomon kell követnünk, be kell avatkoznunk a következő költségvetés folyamán, akár 2012-ben, hogy korrigáljuk azt, ami hiány még van, másrésztről pedig a 2013-as évre vonatkozóan már előre kell, hogy jelezzük azt a kérelmet a tanács irányában, a bizottság költségvetését illetően április 25-én, hogy nagyon erős igényünk van a kifizetési előirányzatokra, nagy vonulmányú kifizetési előirányzatokra. Az én jelentésem is Ahogyan a biztos úr elmondta, hogy általában az év végén vannak problémák az N plusz 2, N plusz 3 révén, amelyek összeadódnak. Nos, a 2013-as költségvetést illetően felhívom arra az Európai Bizottságot, hogy a 2013-as költségvetés tervezetében legyen realista és bátor, már legalábbis ami, igényeket, ami a kifizetési igényeinket illeti. Nyilvánvalóvá kell ugyanis tennünk valamennyi közösségi intézmény számára, már kezdettől fogva, hogy sok kifizetési előnyhelyzetre van szükség. Tudjuk, hogy nehéz ez az időszak, nagyon jól tudjuk, hogy az európai tagállamok tekintettel az európai költségvetés jelenlegi finanszírozási rendszerére nyilvánvaló nehézségekkel küzdenek, de kezdetektől fogva legyen világos, hogy milyen igények vannak, hiszen a biztos úr világosra tette, hogy a legnagyobb válsággal küzdő országok nem kapták meg az eddigi pénzügyi év végén a kifizetéseiket azon számlákra, amelyeket benyújtottak. Nos, tehát igen, ezt valóban az utolsó pillanatban nyújtották be ezeket a számlákat, de legyenek mindenképpen realisták, és kérem a biztos urat, hogy amikor benyújtja a költségvetés tervezetet 2013-ra legyen realista. Elnök, köszönöm Giovanni Godmani szúr következik. Köszönöm. Reggel kiosztottam a Költségvetési Bizottság tagjai számára egy táblázatot. Ennek két oldala van, a pontos számadatok mennyit fizetnek ki a tagállamoknak, beleértve a kettes fejezetet és a kohéziós alapot. Az egyik oldal a kohéziós alapot, a másik a szociális alapot mutatja, és a pénzügyi tervelétől fogva, mondjuk 2009-től követöm, követem ezt eh, hónapról hónapra, 2000 2007-2008-ban más volt a helyzet, és 16 országban a 27-ből több mint három hónapra leálltak a kifizetések. 16 ország esetében, és hogyha a szociális alapról beszélek, ez egy soft alap, 11 ország a regionális és a kohéziós alapok esetében hasonló helyzetben volt, és feltettem ezt a pénzt a főigazgatóságnak. Ehhez nem kell mérehatóan tudni a pénzügyeket, hogy lássuk a helyzetet. Decemberben is nagy projektek voltak, és hatalmas mennyiségű elszámolás nyugta érkezik decemberben, közben ez azt is jelenti, hogy nagy összegeket kell kifizetni decemberben. De van itt egy probléma, biztos úr, bemutatta azon országok táblázatát, amelyek 21 százalékos arányokat mutatnak Spanyolország, Olaszország, de ezek az országok az ön táblázatán azok, amelyek nem álltak le a kifizetéseket illetően, ahogy az én táblázatom mutatja, míg mások leálltak a fizetésekkel. Ez azt jelenti, hogy érdekes kérdés van szó elképzelhető, hogy megpróbálják ezeket kifizetni, vagy egyeseket kifizetni, másokat leállítanak, mások esetében leállítják a kifizetéseket. Nem arról van szó, hogy mi nem örülnénk annak, hogy nincs túl sok kifizetés, de a főigazgatóság ideges lesz ettől. Hogyha azon országokról van szó, amelyek nem álltak le, ez másik probléma. Most jó vagy rossz országokról van szó, ez egy kérdés, de ez az útja annak, hogy a költségvetés módosítás azután elkészüljön? De van egy problémásabb dolog. Az MFF kohéziós vállalásai sorában ez nagy összeg, miért ugyanazt az összeget jelzik évről évre 2%-os deflátorral? 2007-ben, 2008-ban tudjuk, hogy nulla os kifejezések lesznek, csak kifizetések lesznek, csak az előzetes vagy előleg fizetések. De az európai fellendítési alapban felhasználták a vidékfejlesztési és ki kohéziós alapokból a fel nem használt összegeket, és ez a pénz egészen más projektekre irányult. Energia, egyéb projektekre. Nagyjából világos ezen tervek fejlesztése, teljesítése. De most más, ha másra használják a pénzt, a kifizetések viszont szokás szerint növekednek, közben ott van a sok program, élelmiszerbiztonság, egyebek, nincs plusz pénz a költségvetés kiegészítésére. A lényeg az, hogy egy napon majd ezek összetartanak, és nem elég ezzel a pénzügyi tervezéssel érni. A kérdés nyitott, a költségvetés módosításra van esetleg szükség, mert különben problémák lesznek. Ez olyan, mint hogyha egy csónakon támad azután ez betömik, de aztán lesz egy másik lég, úgyhogy én nem érzem magam biztonságban. Köszönöm, Szidónia. Két megjegyzésem és egy kérdésem lenne. Egy harmadik megjegyzésem is, ha szabad. Először is nagyon hasznos volt ez az előadás, mert régóta vártuk ezt a Költségvetési Bizottságban. Na nézzük. Az első fő megjegyzésem az, hogy emlékezzünk vissza a 2011 őszén folytatott nagyon kényelmetlen tárgyalásokra, és valljuk be, hogy mindannyian tévedtünk. A bizottság is tévedett, a parlament is tévedett, a tanács is tévedett, mert tanács azt mondta, hogy nem kell költségvetésmódosítás, nincs több pénzre szükség, a bizottság azt mondta, hogy van több pénzre szükség, de alacsonyra becsülte ezt az arányt, a parlament pedig nem harcolt eléggé ezekért a többletpénzekért, és nem a kellő összegért. Tehát, hogy még egyszer ez ne ismétlődjön meg, ehhez komolyan most össze kell dugnunk a fejünket. Ez a kényelmes helyzet, amikor mindig alul költekeztünk éveken át, ez megszűnt. És a tanács úgy tűnik, hogy tavaly még nem, fog, nem fogta föl ezt egyáltalán, a költségvetési kényelemnek vége, ezt háromszor is alá szeretném húzni, és nem is nagyon fog visszatérni hamarosan, és a bizottság és mi itt a parlamentben is alulbecsültük a problémát. Mi már tudtuk, hogy vége ennek a kényelmes időszaknak, de nem láttuk, hogy mekkora a katasztrófa. Kérdésem tehát az, hogy nem értettem az előadásban az első dia kapcsán, amikor azt mondta biztos úr, hogy nem tudtak fizetni, mert nem lehetett átcsoportosítani, meg nem volt hitel. Ez két különböző dolog, nem? És pontosan szeretném tudni, hogy egyik és másik ok hogyan számszerűsíthető. Tehát mennyit nem lehetett kifizetni, mivel már nem lehetett átcsoportosítani, mert túl késő volt ehhez, és mennyit nem fizettek ki amiatt, mert egyszerűen nem volt pénz. Legrosszabb álmaimban sem terveztem azt, hogy a költségvetési rendelettel fogok foglalkozni, és kommenteket fűzni hozzá, de most erre kényszerülök. A late transfer, a késői átcsoportosítás ügyében. Lehet, hogy hozzá kéne igazítani a valósághoz a költségvetési rendeletet. Ehhez a kényelmetlenné vált túlköltekezéses helyzethez. A parlament költségvetési hatásköreit persze százszerzalékosan figyelembe kell venni, de ezzel együtt beszélnünk kellene arról, és még szerintem senkinek nincs erre válasza, hogy hogyan lehetne ezt a problémát orvosolni mit kéne a költségvetési rendeleten esetleg módosítani. A költségvetési hatóság két ágának ezt mindenképpen meg kéne tárgyalnia. És emlékeztetnék arra is, hogy van egy dokumentum, amit a titkárság köröztetett, egy kicsit megkésve ugyan, amelyre megint csak nem gondoltam sohasem, hogy hivatkozni fogok. Ez egy tanácsi dokumentum, a weboldalán is rajta van a tanácsnak, amelyben a 2013-as költségvetés tervezetet, a bizottság költségvetés tervezetét ö, értékeli, és ezekkel a függelékekkel, amiket odabigyeztet, nagyon sok támadási felületet ö, ad maga ellen a tanács, mert maga mondja ki, hogy éveken át alul költekeztünk, de már látható volt az utóbbi két évben, hogy ez meg fog szűnni. Most már tudjuk, hogy nem csak megszűnt, hanem súlyosan, súlyosa megfordult a trend. Tehát szeretném ezeket a tisztázásokat biztos úrtól, Jansen kolléga. Köszönöm, elnök úr! Lewandowski úr az előadásának nyolcadik oldalán azt olvasom, hogy a tagállamok megpróbálják az előirányzatokat megkerülni. Ez eléggé aggasztó, mert hogyan fogjuk tudni, hogy majd a jövőben mennyi pénzigényük lesz az utolsó pillanatban. Ez a 15 milliárd is nagyon sok volt. És nem értem azt is, hogy a költségvetésben az alulköltekezés miért szűnt meg, mennyiben szűnt meg, és miért pont azokban az években szűnik meg, amikor válságban vagyunk. Ugyanis a kohéziós kiadások társfinanszírozást igényelnek. Hogy lehet az, hogy hirtelen megtalálták ezek a csődbe jutott országok a társfinanszírozási pénzt? ami az utóbbi tíz évben nem volt meg. És attól tartok, hogy az olasz és spanyol alulköltekezésnek a hátterében az áll inkább meg, az húzódik meg, hogy a fiskális stabilitás hiányzik ezekből az országokból. És a mérlegben tovább nőtt az előfinanszírozás. Hogy működik ez most, és hogy fog ez működni? Egyre többet előfinanszírozunk, és mégis egyre több az utolsó pillanatban kért pénz. Hogy ö, hozható ez egy kalap alá? Gabriel Szabál. Gracias, presidente. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, köszönöm a biztos úrnak, hogy ellátogatott hozzánk, és megosztotta velünk ezeket az adatokat, Noha már tudtuk, hogy ilyen helyzetben leszünk, de mégis azok, ezek az adatok lehetővé teszik, hogy hűbb képet alkossunk a helyzetről, amelyben vagyunk. Nos, a helyzet válságos, de egyébként mondhatnánk a tanácsnak azt is, hogy mi ezt már megmondtuk, hiszen a kifizetésekkel kapcsolatos problémára már figyelmeztettük a tanácsot, tehát ez nem a mi hibánk volt, attól eltérően, amit hangoztatnak egyesek. Mi mindig is növelni kívántuk a kifizetések szintjét, de a tanács csak a csökkentést szorgalmazta, és még akkor is, hogyha tudtuk, hogy nem érkezik meg az összes forrás a kötelezettségvások kifizetésére. Nos, ők nem hallgattak meg minket. Azt mondták, hogy nincsen varázsgömbünk, hogy előre lássuk a jövőt. Nos, mi az Európai Bizottság, illetve a tagállamok előrejelzéseire hagyatkozunk, és ebből ered az első kérdésem. A legutóbbi egyeztetés során voltak nézetkülönbségek a tanácssal a rendelkezésünkre álló adatokat illetően. Ez a rendszeres bemutatás a bizottság részéről az adatok, illetve a kifizetések szintjét illetően, ez valószínűleg nagyon hasznos lesz, amikor a tanácssal a következő költségvetésről tárgyalunk. Tehát kérdésem, hogy tud-e részleteket ö, megosztani velünk azt illetően, hogy hogyan készítik ezeket az előrejelzéseket a tagállamok előrejelzéseire hagyatkoznak? Ez mindenképpen egy adatot, bizt, alapot biztosítana számunkra a tárgyalásokhoz. Aztán ön azt is elmondta, hogy a kifizetések egy részét 2011-ről 12-re viszik át. Egyrésztről azért, mert növekedett a társfinanszírozás aránya a jelen ciklus során, és másrésztről azért is, mert félnek, hogy a már meghatározott kötelezettségvállalásoknál elveszítik a forrásokat. Nos, ez a társfinanszírozás arány neve, növelés milyen kihatással jár a kifizetésekre a 2012-es évben? És egy utolsó kérdés, amely kapcsolódik némileg a kollégáim kérdéseihez. Ön javasolt elmondta, hogy, illetve elmondta, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kifizetni, mert hiányoznak a források, mások pedig azért nem fizethetőek, mert a költségvetési rendelet nem teszi ezt lehetővé. Gondol -e egy konkrét javaslatra annak érdekében, hogy növeljük a rugalmasságot, amikor ilyen javaslattal élnek, akkor lesznek-e konkrétabb adatai, illetve ezeket meg tudja velünk osztani. Köszönöm. Euh, Elga parancsolj. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy pontos adatokat lássunk, és ezeket ma megkaptuk, annak érdekében, hogy keményen tudjunk majd tárgyalni. Mert a legutóbbi tárgyalások során ezzel volt a fő baj, hogy nem voltunk elég kemények, de most már van bizonyítékunk, vagy talán van bizonyítékunk arra, hogy a 2012-es végrehajtás jobb lesz, mint a 2011-es, tehát van egy ilyen trend, és magasabb szinten valósul meg, de ez akkor ez ugye azt a problémát növeli, hogy nem elég a pénz, nem elég a költségvetés. És ebből is azt vezetem le, hogy nagyon fontos minden információval időben rendelkezni. Mert ha nem ez a helyzet, akkor nem tudunk a tanácssal érdemben tárgyalni. Nagyon Örültem hallani, amikor azt mondta biztos úr, hogy, hogy talán kevés a költségvetési előirányzat a, a, a kutatásra. Pont ezt mondjuk mi is, és katasztrófa, hogy nincs elég pénz erre. Az EU 2020-as stratégia a tagállamokat is felszólítja, hogy ö, fektessenek többet a kutatásba, és ha mi magunk nem tesszük ezt, akkor ez nagyon szomorú hír. Köszönöm. Utolsó hozzászóló Reimann Böge. Azt szeretném elmondani, hogy a 2012-es költségvetésről folytatott tárgyalások és a pót költségvetésről folytatott tárgyalás az előző tárgyalások jegyében zajlott. Ez továbbra is így van, ne felejtsük el. A bizottság nagyon nehézkes volt továbbá, abban, hogy időben megbecsülje, hogy mi várható. Nyilván részben nehéz becsülni, hogy a tagállamok az utolsó pillanatban mivel jönnek majd elő, ezt meg is értem, és hát túlzott követelésekkel léptek fel az utolsó pillanatban. Ezért, nem hiszem, hogy ezért nem tárgyaltunk eléggé erőteljesen múlt héten, múlt évben másképp kell föltenni ezt a kérdést. A tanács tovább akarja e- játszani ezt a játékot? Ez a kérdés. Mert nagyon sok a kárvallatja ennek az eljárásnak, és végre ki kéne nyitni a szánkat és fölállni és lehet, hogy ez fájdalmas, de még fájdalmasabb ott ülni, csendben és kusolni. Tehát ezt nagyon komolyan meg kell fontolnunk ezt a kártyát ki kell játszani. Ettől függ a jövőben az is, hogy hogy például ragaszkodunk-e majd ahhoz, hogy a számok hamarabb érkezzenek, a reménység hal meg utoljára. Van-e lehetőség arra, hogy az eljárásokról esetleg újra beszéljünk, és külön válasszuk az éves költségvetési eljárást és a pótköltségvetési eljárást, és esetleg egy jobb munka légkört ki lehetne alakítani. Ami pedig a rugalmasságot illeti, és az utolsó pillanatban benyújtott költségvetési igényeket illeti, lehet, hogy fel kéne hatalmazni a bizottságot valamire, de nem mindegy, hogy mire. Nem adhatunk biankó cseket a bizottságnak sem, ez világos. Utolsó téma pedig a biztos úr említette, hogy nagyon nehéz lesz a többéves pénzügyi keretről időben megegyezni. Márpedig ugye, ha át akarunk térni a végrehajtásra időben, akkor a bizottságnak el kell gondolkodnia azon, és nekünk persze a parlamentnek is meg kell vitatnunk, hogy hogyan lehetne segíteni azt, hogy a következő rendelet révén az MMF tárgyalásokban ne gyűljenek föl ezek a problémák, és ne jöjjenek újra elő ugyanazok a gondok. Köszönöm, Rainer, megadom a biztos úrnak a válaszadásra a szót. Ö, én is szerettem volna még egyszer találkozni önökkel, nem felejtettem el a 2011-es év ö, példáját, problémáját, és már akkor is jelentkezett cashflow probléma, de ha már 2013-ról beszélünk, és a, a tárgyalások hátteréről, történetéről és április 15-éről, amikor a költségvetés tervezet majd kijön, akkor tényleg le kell vonnunk a következtetéseket a 2011-es történésekből. Giovanni is utalt erre, Reimer is, Sidonia is, Helga is elmondták. Nagyon emlékszem én is, és tényleg bizonyos értelemben kiszámíthatatlan volt az, ami történt. <clears throat> Mert nem vettük kellőképpen figyelembe azt, hogy két ország elkeseredetten próbálja megtartani a költségvetési előirányzatait, és csak utolsó pillanatban vallották be, hogy ez nem fog sikerülni. Olaszország például december elején úgy nézett ki, hogy 1,7 milliárd eurót fog veszíteni. Spanyolország 1 milliárd eurót. És utolsó pillanatban megpróbálták megmenteni, ami menthető, és végül is csökkentették a veszteségüket, veszteségüket 100 milliókkal, de itt van ennek az eredménye, ez a égbe szökő zöld körbe és hogy Szidóniának is válaszoljak, 15 milliárd euró követelés jött be az utolsó három hétben. 5 milliárd normális lett volna, az minden évben így van. De az, ezt az ötöt ki is fizettük a 15 milliárdból. További 5 milliárdot nem tudtunk a rugalmatlanság, a költségvetési rendelet miatt, de nem is ez a fő baj, mert van többlet, ami kiderült, hogy keletkezik, ugye 375 milliót a többletből ö, ki tudunk fizetni, ha kicsit meg is késve, de a többi, az viszont a pénz hiányának köszönhető, a többi kifizetés elmaradás, tehát főleg a pénzhiány okozta ezt. És ebből le kell vonni a tanulságot, ezért is küldtem a levelet a 27 tagállam pénzügyminiszterének, hogy jobban, kiegyensúlyozottabban, rendszeresebben küldjék be az igényeiket, és a tárgyalások hangulata szempontjából is nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok így cselekednének. Mert ö, ö, tudniuk kéne nekik is, hogy mit kell október végén, és mit lehet december végén benyújtani. Ha ezt előre eldöntenénk, akkor a költségvetési tárgyalások hangulata is jobb lenne, de hogy hogy lehet megoldani a 2012-es költségvetés módosítás gondját, nem lehet megoldani. Lesz költségvetés módosítás, és ki fog derülni, hogy 2012 közepén elfogy a kutatási előirányzat, és pénzhiány fog előállni a kutatási ágazatban. Kohéziós és kutatási területen is úgy tűnik, hogy több pénzre lesz szükség. De ahogy előre haladunk az évben, annál pontosabbak a statisztikai adatok. A a költségvetés módosításakor felmerül a stratégiai kérdés, hogy a következő költségvetésről mikor kezdünk vitázni, és mennyiben veszük azt figyelembe az adatok ismerete függvényében, és hogy a költségvetés módosítás milyen reál hiányokat tár föl. Nagyon érdekes ez, de nem tudok mindenre most egyből választ adni. Valamit azért léptünk és haladunk előre. Itt vannak a költségvetési szakemberek. A cashflow probléma megoldására is tettünk lépéseket, például időkorlátokat szabtunk a kutatási kohéziós területen, illetve a visszafizetési három prioritást, a 10 milliárd magunk, maguk előtt görgetett hiány ügyében is sikerült 6 milliárdot ö, megteremteni, de még maradnak is cashflow problémák, ezután is 2012-ben is. Az önök által benyújtott ö, vagy elmondott informálisan elmondott javaslatokat figyelembe veszük. András Sánchez asszony, érdekes a kérdés. Portugália, Írország, Görögország 95%-os társfinanszírozást kap most Brüsszeltől, hogy a PCI-t egy kicsit enyhítsük. De Spanyolország, Olaszország esetében azt szeretnénk, hogy inkább a strukturális alapokból beruházásokkal próbálják ezt megteremteni, beruházásokra költsék el a pénzt, és még ha van is társfinanszírozási probléma, azért ezt általában meg szokták tudni oldani, mert van a kormánynak tartaléka a társfinanszírozásra, mert tudják, hogy nekik is fontosak a beruházások. És a hitelválság ellenére azért ez nem halálos ez a probléma ott. Reimernek válaszolva pedig az egyik legfontosabb tanulságot az egyik grafikon mutatja, ugye, hogy 2007-8-ban a késedelemnek mi volt a költsége. Ezt mindenképpen el kell kerülni a következő pénzügyi időszakban, hogy az új generációs programok időben való elindításával elkerüljük a késedelmeket. Ha nem ez lesz a helyzet, akkor a német választások és másképp alakulhatnak, mert pont akkor kerül rájuk sor, amikor ez a kényes helyzet szokott adódni. Köszönöm, kedves biztos úr, kedves János, nagyon sok értékes információt kaptunk holnaptól meglátjuk akkor ezeket a részleteket, és a jövő héten pedig a trialógus zajlik, a tanácsal való trialóguson ez a pont is a napirenden szerepel. Köszönöm, most önt elengedjük, és azt javaslom, hogy Lukász asszonynak adjuk meg a szót azonnal. Elnézést kérek tőle a késedelem miatt. De Szerintem ő is megértette, hogy rendkívül fontos volt számunkra a biztossal folytatott megbeszélés, és az ön számára is valószínűleg ez hasznos volt. Üdvözlöm Lukász asszonyt annál is inkább, hogy októberben, tavaly októberben az első intézményközi konferencián, melynek témája a többéves pénzügyi keret volt, már megismerhettük őt, láttuk, hogy milyen erőteljesen és ékes szólóan védi a strukturális alapokat, és elmondta azt is, hogy saját országában, régiójában, városában milyen fontos beruházások történtek a gazdasági megújulás érdekében, és ez egész Európa számára hasznos. Asszonyom, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek, és az igen kedves szavait is. Hölgyeim és uraim, a Régiók Bizottsága tavaly december 14-én szinte egyhangulag, és büszkén mondom, szinte egyhangulag, hiszen az EK beli képviselők szavazatait is ezt magába foglalta. A 2014-2020-as MFF-et, többéves pénzügyi tervet, és ez azt jelenti, hogy az EU-ban az szinte összes helyi és regionális önkormányzat jelen volt. A politikai céljainkat akartuk megerősíteni a vitában, és azt akartuk, hogy a bizottsági javaslat legfontosabb részei megmaradjanak, átmeneti régiók létrehozása, új források létrehozása, makroökonomiai feltételek biztosítása, többszintű kormányzás a partnerségi szerződések esetén. Nagy öröm számunkra, hogy az Európai Parlament most a e viták középpontjában áll nem csak a tagállamok, mint hogy ez a múltban volt. A régiók bizottságának még nagyobb örömére szolgálna, hogyha a fejlemény következtében az együttdöntés meg lenne a parlament és a több érdekelt fél körében. A lengyel elnökség végén kezdtük el ezt a folyamatot, most, most várjuk hogy a Dán elnökség sikeres legyen ezen a területen. Szeretnénk azt is látni, hogy mi tartalmaz majd a tárgyalási doboz, és mi az, amit majd nem tartalmaz, elnök úr. És biztosak akarunk lenni abban is, hogy a folyamat lezárul az év végén. Ez rendkívül fontos az EU-beli régiók várják, hogy lezáruljon ez a folyamat ez az eljárás, és úgy gondolom, hogy a megszorítás a feladatunknak csak egyik része a mai körülmények között, a másik feladat a növekedés előmozítása. A magántőke oda irányul, ahol pénzt tud csinálni, és a régi, egyes régiókban a bevétel 40%-a a kormány hozzájárulásból származik, elsősorban szociális védelemre fordítják. Az EU alapok biztonságot és ösztönzést adnak. Adok egy példát, egy repülőtér Anglia északnyugati részén, mielőtt még a pénzalapok rendelkezésre álltak, csak négy útvonalon közlekedett, és néhány ezer utas volt, most 60 útvonal van, 28 milliós hozzájárulás volt az EU részéről, és a magánszektor 80 millióval járult hozzá, új terminálok vannak, hangárok és kontrolltorony, kiszolgáló épület, és körülbelül 7000 munkahelyet teremtettek helyi lakosok számára, és ez így azt jelenti, hogy ők is hozzájárulnak a helyi gazdasághoz. A, mikor megnézem ezeket az adatokat, akkor látom, hogy munkahelyteremtés volt, beruházás, befektetés, és ez növekedést eredményezett. Tudom, hogy kevés az időm, de a finanszírozási szint az az abszolút minimum, amit alkalmazni kell. A tagállamok az EU-nak nagy lendületet adtak a Lisszaboni szerződéssel és a 2020-as EU stratégiával. Most, amiben megállapodtak, azt meg is kell valósítani. A különböző EU-s programokat az MFF-en kívül kell finanszírozni, következetesnek, átláthatónak kell lenni, és a demokratikus elszámoltathatóságot kell alkalmazni. A régiók bizottsága támogatja a visszafizetése korrekciós bonyolult rendszerét, megváltoztatását, és a saját források, bevételek kell, hogy idővel helyettesítsék a nemzeti befizetéseket. Ami a strukturális alapokat illeti, 3%-kal kevesebb lesz ez, és szerintem a jelenlegit kellene megtartani reálértékben. Gazdasági, szociális területi kohézió az egyes költségvetési fejezeten belül a rendelkezésére, de itt az alplafonokat illetően nincs részletezve a helyzet makroökonomiai feltételeket ellenezzük, mert a regionális, regionális helyhatóságok számára ez nem lenne produktív. Az ex ante feltételeket is elutasítjuk. Nem csak az EU jogokat kell megvalósítani, hanem a megvalósítás után ellenőrizni is kell specifikus exante feltételeket kell bevezetni, és a teljesítmény tartalékot elutasítjuk, elmondom miért. A mesterségesen alacsony célokat elutasítjuk, és az alacsony elvárásokat, mert ezek mesterséges számadatokat eredményeznek arra vonatkozóan, hogy mit ért el egy város, például az adott alapok felhasználásával ezek a feltételek nem teszik lehetővé a helyhatóságok számára, hogy plusz hozzájárulást adjanak. Az elvárt eredményeket illetően feltételeket csak specifikus esetekben lehet megszabni, és ez utolsó lehetőség legyen ez a fajta feltételrendszer. Konzultálni kell a nemzeti regionális helyi hatóságokkal, és nem gondoljuk úgy, hogy a gazdagabb eh, régiók az energiára kell csak, hogy fordítsák a forrásaikat. Az EU szintű korlátozások szerintünk nem jelentenek hozzáadott értéket. Három külön példát adnék arra, hogy miért nem hisszük azt, hogy ez a tervek szerint működni fog. Nemek közötti egyenlőség, egyenlőség a fiatalok számára és a generáció közti problémák figyelembe vétele. Ez nem fog menni. Közös stratégiai keretekre van szükség, egységes stratégiai útmutatók alapján. Az Európai Szociális Alap maradjon meg, mint a kohéziós politika alapja, mert ebből lehet képzést biztosítani, a másik alapból pedig pénzt a gazdaságok számára. A másik a kohéziós politika természete, ezt üdvözlik az európai régiókban, bár a többség a szegény régiók felé irányul, de mások is igénybe vehetik. Támogatjuk az új átmeneti kategóriájú régiók létrehozását, azért elnök úr, mert tudjuk, hogy ezen régiók közül néhányan most már kikerülnek a konvergenciából, és éppen ezért fontos, hogy ne engedjük meg, hogy ezek továbbra is lesúszanak, ezek a régiók. Meg kell nézni öt év múlva, hogy ezek még mindig konvergencia régiók-e, és ennek alapján kell erősítenünk a helyhatóságokat a nemzeti hatóságokkal egyenlő alapokon kell kezelni, társulási, partnerségi szerződések esetén, és a területi megállapodások álljanak rendelkezésre partnerségi megoldásuk számára. Szinergiákat is akarunk kialakítani Európa összekötése szám, szempontjából azért, hogy a helyi regionális hatóságok ezt kihasználhassák európai alapokon. Ami pedig a halászati és mezőgazdasági politikát illeti, a kizöldítést üdvözöljük, és a közvetlen kifizetések korlátozását is. A vidékfejlesztési pénz túlságosan alacsony, hogyha vidéken valamit el akarunk kérni, akkor ehhez pénzalapok szükségesek. Az Európai Élelmiszer Segély program folytatódjon a legrászorultabbak számára, és ez ne legyen alacsonyabb összeg, mint jelen pillanatban. A hallgazdaságok számára nem kívánunk csökkenteni az alapokat, az innovációra viszont több pénzt kell fordítani, mert ez munkahelyeket teremt, és növekedést mozdít elő. Oktatás, képzés, ifjúság, sport, szomszédságpolitika, fejlesztési, együttműködés, közegészségügyi program 1,6 milliárd euró a Kreatív Európáért, ezeket a programokat támogatjuk. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy meghívott, engem ide ma, és örülök, hogy meghallgathatom a képviselőket, hogy ismertettem a javaslatainkat. A helyi és regionális hatóságok az EU-ban támogatják ezen szakbizottság munkáját, és az EP munkáját is nagyra értékelik. A tárgyalási tímen belül is támogatni fogják az EP munkáját. Az EP költségvetési javaslataiból mi is hasznot húzunk, és akik közvetlenül hasznosítják ezek a városokban, falvakban, szomszédságban élő emberek, tudják, hogy növekedést eredményez, és tudják, hogy ha nagyobb az elkötelezettség itt Európában, akkor a növekedés realitása válik mindenütt Európában. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, asszonyom. Nagy figyelemmel hallgattuk önt, és azt hiszem, hogy mindenki tudomásul vette feljegyezte az ön ajánlásait. Ki is osztottunk egy dokumentumot, amely nagyon jó. Egy oldalon foglalja össze a pontos javaslatokat, ajánlásokat, amelyeket a Régiók Bizottsága megfogalmazott. Holnap egy újabb találkozó lesz, talán még ma este is egy munkavacsora keretében, de holnap sor kerül az intézményközi konferenciára, és kérem, hogy a hogy a Költségvetési Szakbizottság elnökével munkavacsora keretében cserélünk eszmét néhány nap múlva, szoros kapcsolatban maradunk tehát. Még két napi rendi pontunk van. Először is a 16-os pont, Eszter Grölié asszony jelentése az európai programokról, társadalmi változás és innováció tárgyával kolléganő a szó. Köszönöm, elnök úr! Ezen javaslat csomag keretében, amely a kohézós politika körébe tartozik, a bizottság három programot fogott össze, amelyek jelenleg léteznek egyetlen program keretében az ÖRESZ, a PROGRESS és a mikrofinanszírozási eszköz. Két célkitűzés van, egyrésztről jobban kell mozgósítani ezen programokat, a 2020-as stratégia céljait követve, tehát a munkanélküliség és a szegénység elleni küzdelem, másrésztről a bizottság megpróbál a parlament igényére válaszolni, ami az egyszerűsít, amely ezen források alkalmazásának egyszerűsítését illeti, valamint a strukturális alapok közötti szinergiák kiaknázása céljából. A bizottság javasolja, hogy mindegyes egyes program hatályt terjesszük ki. Az EURES esetében azt kéri, hogy bizonyos műveletek finanszírozását köves, kössük össze. Az Eurosz esetében jobban ö, meg kell nézni, hogy melyek az üres helyek, hiszen itt az alkalmazottak mobilitásának megkönnyítéséről van szó, ö, az üres álláshelyek felé, és a mikrofinanszírozási program esetében szociális kérdésekről van szó. Tehát ezek érdekes javaslatok, és különösen a koherencia nagyon fontos ezen három program esetében, hiszen ezek céljai, ö, fűködési módjai, cél közönsége teljes mértékben eltér, valamint a tartalom is, hiszen programok esetében például a szociális vállalkozás esetében pontosítani kell ezt a fogalmat. Jutta Steinrück a jelentéstevő a foglalkoztatásügyi szakbizottságban ezzel a témával kapcsolatban költségvetési szinten megállapodtunk, hogy ezeket a pontokat nem pontosítjuk a rendelettervezetben, de tudni kell, hogy a források alacsonyabbak, mint a korábbi programok esetében, és vannak változások a programok között, egyesek kicsit növekednek, sokan viszont nagy mértékben csökkennek magyarázat nélkül. Itt tehát még pontosításokra, pontosabb információkra van szükség. Ezt, mondott, ezt akartam elmondani, még két kis dolog. Érdekes lenne megtudni, hogy a bizottság hogyan akarja ezeket a programokat az Európai Szociális Alaphoz kapcsolni, valamint itt a mikrofinanszírozási alprogram és a Jasmine között milyen kapcsolat van. A mikrofinanszírozási eszközt nehéz értékelni, ez egy új eszköz, a bizottság most indította útjára, tehát hiányoznak még az értékeléshez a szükséges elemek. Hogyha meg lesznek ezek, akkor elkészítjük majd a jelentést. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm jelentéstevő asszony. Van-e valaki, akinek kommentárja vagy kérdése van Greli asszonyhoz? Nincs ilyen. Tehát emlékeztetnék az ütemtervre. Április 25-én vizsgáljuk meg Greli asszony véleménytervezetét, a módosítások határideje holnap után. A véleményt május 31-i ülésünkön fogadjuk el. A foglalkoztatásügyi illetékes szakbizottság pedig június 21-én szavaz, az anyagot a plenárison júliusban fogadjuk majd el. Köszönöm, Greli asszony. A másik napirendi pont pedig Görán Ferm témája a versenyképességi és innovációs keretprogram létrehozásáról szóló határozat tárgyában, valamint a transzeurópai közlekedés és energiahálózatok kapcsán. Göran. Igen, komplex ez a cím, ez tulajdonképpen a projekt kötvényekre vonatkozik. Beszéltem egy Európai Beruházási Bank beli tisztviselővel a mai napon, és még ha projekt kötvénynek vannak hívjuk is, mégsem projekt kötvények ezek. Az az ember érzése, hogy az EU kötvényeket bocsát ki, de nem erről van szó, úgyhogy egy másik kifejezést kellene találni erre. A szakbizottságban erről már beszéltünk, de első alkalommal kerül erre sor, miután én beadtam a jelentésemet. Várjuk a módosításokat, sok vitánk volt, találkoztam az ITRE és a TRAN véleménykészítőjével, más politikai frakciók árnyékjelentéstevőivel, főigazgatóságokkal, az Európai Beruházási Bankkal, és próbáltam ezeket egy magyarázó feljegyzésben és néhány módosító indítványban összefoglalni. Nem akarok mélyen belemenni a témába, de mindenki egyetért azzal, hogy nagy beruházási igények vannak infrastruktúrális téren Európában, és a jelenlegi eszközök nem elegendőek ezek kielégítésére, főként figyelembe véve a gazdasági helyzetet, az államháztartási kényszerítő körülményeket, a bankok gondjait, és mi is a követelményeket emeltük a bank alaptőkéjét illetően, stb. Minden esetre kell pénzalapokat mozgósítani az infrastruktúrális igények kielégítésére. A bizottság célja, hogy legyen egy plusz eszköz a magán hosszú távú befektetők vonzására, prioritást élvező projektek esetében, mert vannak olyan projektek, amelyek nem infrastruktúrális jellegűek, például a nyugdíjalapok. Szerintem ez lehetséges, és én a bizottság javaslatát támogattam a jelentésemben, de most a kísérleti szakaszról van szó, 2013. Szerintem jó ez a jelentés, ezzel az időszakkal foglalkozunk, viszont kiegészítés. Körülbelül fél tucat módosítás érkezett. Ki kell emelni, hogy most csak a kísérleti szakaszsal foglalkozunk, semmiféle kötelezettség, vállalásról nincs szó, az kössük össze Európát, eszközről, a következő MFF-ről, ezt későbbre hagyjuk. Most csak a kísérleti szakaszról van szó másrészt nem akarjuk elbátorítani azokat, akiket érdekel a kísérleti szakasz, részt akarnak venni. Nem fogadtunk el az ITRE bizottság néhány javaslatát, amely szerint már most meg kellene nyílni egy kilépési stratégia előtt a projektkötvények esetében, nem, most a kísérleti fázissal foglalkozunk, aztán majd meglátjuk, hogy a következő MFF-nél és Kössük össze Európát eszkéznél lesz-e még más lehetőségünk. Másodszorban, mivel ez kísérleti szakasz, kell egy világos rendelkezés a jelentéstételről, hogyan alakul a kísérleti fázis. Tisztázni kell az álláspontunkat. Most azt kérjük, hogy a beruházási bank hat havonta jelentést tegyen nekünk a kísérleti szakasz alakulásáról. Itt sajnos az egyik módosításban van egy hiba, mert hát ez azt mondja, hogy a bizottság jelentést fog leadni hat havonta az EP-nek. Nem, nem ez a szándék. Nem is szükséges az írásos jelentés. Az én tervezetem azt rögzített, hogy a bizottság jelentést tesz az EP-nek, ez megtörténhet egy szakbizottsági ülésen is. Ezt majd kiavítjuk. Harmadik, az egész kísérleti szakasz értékelése, módosítást fogalmaztunk meg, tisztázzuk, hogy hol is állunk. Van itt egy időzítési probléma, 2012-13 a kísérleti szakasz, majd jön a Kössük össze Európát eszköz január 2011. január 1-től, Szerintem addigra nem lesz meg a teljes értékelés. Kicsit később kell visszatérni a projekt kötvényjavaslatra. Megtaláljuk az észszerű módját annak, hogy hogy kezeljük az értékelést. Négyes, van itt aggodalom a tagállamok részéről, mégpedig azért, hogy egy új kockázatos projektet kezdünk, ami kihatással lehet az EU költségvetésre világosan el akarjuk mondani, hogy a bizottság mit is javasol. Bizonyos plafon a 230 milliót átcsoportosítsuk a transeurópai hálózatra, és a közlekedési garanciára. A 230 millió ez a végleges limit, Nincsen itt több kötelezettség, vállalás, csak 230 millióról van szó. A 230 millió csak akkor tudjuk elveszíteni, hogyha az egész projekt kudarcot val, de erről nincs szó, 230 millió a plafon, módosításokkal éltünk, hogy ezt tisztázzuk, ez világosan lássuk. 5. Nem tudjuk, hogy a projektkötvények sikeresek lesznek-e, az sem, hogy ez a megfelelő technika vajon. Ezért egy politikai módosítást szövegeztünk meg. Ez a modell, nem tudjuk, hogy sikeres lesz vagy nem, de további pénzügyi eszközökre van szükség a beruházások előmozdítására, hogy ez a projektkötvény, vagy inkább Dölor típusú kötvénytípusokra van szükség, nem tudjuk, maradjunk nyitottak, Politikailag fontos megtalálni az útját nagyját annak, hogy a beruházásokat, befektetéseket előmozdítsuk, nem csak a magán jellegűek, hanem a jövőben államiakat is. Nyitva tartjuk ezt a kérdést, majd meglátjuk, hogy lesznek-e más technikák. Van javaslat, például ne csak projektek, hanem projekt is legyenek a finanszírozásra Nyitottak maradnak ezek az opciók, erről lesz egy módosítás. Összefoglaló, rendkívül fontos, hogy a bizottság javaslatát végig tekintsük, ezt eh, a módosításaink javítják. Látni kell, hogy ez az első lépés nem csak az infrastruktúrális eh, beruházások finanszírozására, hanem az európai kötvénypiac létrehozására, ez rendkívül fontos a jövőben, ne feledjük, mert az infrastruktúrális finanszírozás szempontjából ez döntő a jövőben. Végül tudjuk, hogy volt vita a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban, Jön egy jelentés majd a számbevőszéktől a pénzügyi eszközökről, sok itt a kérdőjel nincs szabályozás, ezzel a pénzügyi szabályozás keretében szerintem foglalkozhatunk, ami a finanszírozási hiányt mutatja. Megnézzük, hogy mit tudunk finanszírozni a finanszíroztatni a piac által, és mi az, amit máshonnan. Szerintem a projekt kötvények ezt megoldják. De világos próbáltam lenni a magyarázó feljegyzésekben, ez az eszköz kiegészítő lesz, nem fog más finanszírozás helyébe lépni, kölcsönök, támogatás helyébe, hanem új erőforrásokat mobilizál. A számvevőszék megkérdezte az ösztönző hatást néhány eszköz esetében kicsi volt az ösztönző erő, a bíróság mondjuk 15-20-szorosra képzeli el az ösztönzőt. Nekem ez bizonytalan, én ezt megkérdőjelezem, de majd ezt még meglátjuk. Végül pedig üdvözlöm az EP, a tanács, bocsánat, a tanács konklúzióit néhány héttel ezelőtt hozták nyilvánosságra, a magánfinanszírozást kell stimulálni, 2020-as kötvény kezdeményezést fel kell gyorsítani, júniusig megegyezésre kell jutni. Ezt mi is így gondoljuk, első olvasati megállapodás kell, a nyári szünet előtt kell meghozni az összes döntést, és akkor elindulhat a kísérleti időszak. Lukász asszony jelentésében szintén szerepelnek támogató mondatok, a projekt kötvényekről. Reméljük, hogy a tanács, a parlament is ezt támogatja. Megegyezünk, és sikerül többséget toborozni a javaslat mellé. Köszönöm, jelentéstevő úr. Köszönöm ezt a világos beszámot. Szidónia kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Dimitri Kej, a, néppárt sadója, de nem tudott már jönni. Engem kért, hogy foglaljam össze a néppárti frakció véleményét erről a dologról. Alapvetően támogatja frakciónk az megközelítését a tervezetben, ugyanakkor van néhány megjegyzésünk azzal kapcsolatban. Meggyőződésünk, hogy az általános elv, vezérlő elv az kell, hogy legyen, hogy a projekt projekteket, azon projekteket kell finanszírozni, nem szabad finanszírozni, amelyek túl kockázatosak. Ezeket finanszírozza a piac. Az a véleményünk, hogy azon projekteknek kell finanszírozást adni, amelyek nem túl kockázatosak, de ö, a pénzügyi piacok érdeklődését felkelthetik, és életképesek. Ugyanakkor maga a pénzügyi piacok sem, maguk a pénzügyi piacok sem igazán felkészültek, még ezt el kell ismerni. Egy kicsit visszafogottabb megközelítést látnánk helyén valónak a demokratikus legitimitás a parlament szerepére vonatkozóan. Jobb lenne elkerülni a fölösleges konfrontációkat ebben a kísérleti fázisban az értékelés különösen sok gondot okozhat majd. Ha jól értettem a szöveget, akkor a fő vita, és ezzel kapcsolatban módosítókat is fogunk benyújtani, arról szól, hogy hogyan lehet belefoglalni az eredményeket az értékelésbe. Mert ugye ezek kísérleti projektek a kötvényekkel, és először tanulni kell belőlük, eleve tudjuk, hogy ezek nem biztos, hogy tökéletesek, és ami nem jó, azt majd ejtjük később. Úgy tűnik, hogy a Connecting Europe Facility rendelet még a kísérleti fázis lezárulás előtt már megjelenik, és a projekt kötvények kezdeményezésével kapcsolatban itt idézni fogok, csak a független elemzést fogadjuk el, és azt is csak a kísérleti fázis után. Igen, a te jelentésed meg valami mást mond, azt mondja, hogy megfelelő szabályozási változásokat kell hozni az értékelés alapján. Tehát ezt jó lenne tisztázni, hogy mi mikor történik, ha fenntartod, amit leírsz, akkor mi módosítókat fogunk benyújtani. Más néppárti módosítók pedig a rebootinggal kapcsolatosak, illetve a Connecting Europe Facility rendelet belül a projektek kiválasztásával kapcsolatos. Mivel én csak helyettes voltam itt, én nem kérek most kérdéseket és hozzáfűzéseket, mert nem tudok érdemben majd válaszolni. Csak elmondtam, amit rám bíztak. Köszönöm, Szidonia. Nos, nagyon örülünk, hogy Dominik Rikének ilyen minőségű szóvivője van. Karl Haglund következik. Elnök úr, én jóval kevésbé vagyok ambiciózus, mint Szidónia, és én csak az előkészítő ülésen hallottam egyáltalán arról, hogy mit is mond ki ennek a jelentésnek a fő vonulata. Valószínűleg mi is fogunk módosítót benyújtani, de alapvetően egyetértünk a jelentéssel, és köszönjük. Isabel Durand. Köszönöm, Isabel Durand következik. Köszönöm, elnök úr. Saját magamat képviselem, ha így mondhatom. Szintén elégedett vagyok a jelentés egészével. Ez érdekes anyag ebben az előkészítő szakaszban. Ugyanakkor lenne egy észrevételem amivel kapcsolatosan módosított fogunk majd benyújtani. A jelentés helyesen összpontosít a rendelkezés szerkezetére, az összes kritériumra, a kockázatok kiszámítására, az elfogadható vagy lehetséges kockázatok kiszámítására, és azt is pontosítja, hogy a projekteknek nem szabad az egységes piac elveinek torzítása, torzításához vezetniük de szükség van egy költségvetési technikára is, amely pontosabb, mert a kísérleti szakaszban is, hogy más torzulást is, torzulást is elkerüljünk, mégpedig a környezet területén fellépő torzulásokat, hiszen vannak ellentmondásos projektek, még hogyha költségvetési szempontból jól is vannak megalkotva, a költségvetés nyomonkövetésük biztosítva van, de más területeken, más Európai Uniós szakpolitikák területén esetleg veszélyeket rejtegethetnek magukban. Tehát még egy kísérleti szakaszban is figyelembe kell tudnunk venni a keret a kritériumok kereteit nem csupán a kockázatok kiszámítását illetően, hanem más területeken is figyelembe kell vennünk a kockázatokat, nem csupán a pénzügyi kockázatokra vonatkozóan, a magánpartnerekre vonatkozóan, hanem a másodlagos hatásokat is vegyük figyelembe, amelyek Európai Uniós szakpolitikák területein felléphetnek. Ez is elfogadhatósági kritérium kell, hogy legyen a kísérleti szakaszban, valamint a következő szakaszokban is, hiszen a kísérleti szakaszt értékeljük, hogy aztán a következő szakaszt felépítsük. Ami az infrastruktúrák finanszírozását illeti, ezek soha nem semlegesek, mert mint az infrastruktúrák. Ez egy politikai választás, hogy infrastruktúrát építünk egy adott módon vagy helyen, és azt hiszem, hogy itt is figyelemmel kell lennünk arra, hogy uh, hogyan kezeljük ezeket a projekteket a kísérleti szakaszban. Elnök, köszönöm Izabel, itt van velünk az Európai Beruházási Bank képviselője Karian Kúr úr, valamint MOVE főigazgató úr,